ukrán haditengerészetnél dolgozott, és Oroszországban fogva tartották hosszú hónapokon keresztül. Ma végre szabadon engedték, és egy újságírónő, Izmailova asszony szintén kiszabadult ma Azerbajdzsánban. Mint ahogyan önök is tudják, az Európai Parlament sokszor nagyon erőteljesen kérte, hogy ez a két bátor hölgy visszanyerje szabadságát, és ennek most mi is örülhetünk, és büszkék is lehetünk magunkra, mert ők végre találkozhatnak újra, és visszatérhetnek a családjaikhoz. Ogni tanto qualche buona notizia. Néha azért van valami jó hír is. Ez megnyugtató.